tervnek az arrogancia és a nemzeti egoizmus, amely egyébként a tanácsban kézzel tapintható. Láttuk azt, hogy túl későn léptünk, és túl keveset tettünk. Nagyon sok európai ember teszi fel a kérdést, hogy ha most nem, akkor mikor fogunk tenni valamit, mikor leszünk képesek egységesen és szolidarisan és ambiciózusan fellépni. Akkor, amikor összeomlik az európai gazdaság, és akkor, amikor tízezrek halnak meg, most kell valamit tennünk Európáért, mert ez az egyik legnagyobb kihívás. Köszönöm szépen López úrnak. Vissza Limár képviselő. A COVID-19-hez való hozzáállásunk a, a, a az emberek fájdalmának a megakadályozásán keresztül valósítható meg. Különleges helyzetben vagyunk, és az, hogyha korlát, kiállási korlátozást jelentünk be, az önmagában nem rossz, de ugyanakkor az alapjogokat biztosítani kell. Az Európai Bizottságnak a kormányok által megalkotott intézkedéseket nyomon kell követnie, és tovább kell folytatnia az ellenőrzési szerepét. Az Európai Parlamentnek is ezt kell megtennie, mert most bizony azt is látjuk, hogy a szellátási láncok is nehézségbe kerültek. Önellátónak kell lennünk a legfontosabb termékekkel kapcsolatban. Igaz ez az egészségügyi termékekre, az orvosi termékekre, de az élelmiszerekre is. Mert például az Európai Unió mit tesz akkor, amikor Kínától függ a szájmaszkok kapcsolatban? Vagy akkor, amikor Kína a ö, tajvani felépéssel kapcsolatban a e- világegészségügyi szervezetben túlságosan keménynek mutatkozik védjük meg az iparunkat és az infrastruktúránkat nemzetközi téren is, hogy értékeinket tudjuk képviselni, és legyünk szolidárisak a legkiszolgáltatottabb rétegekkel szemben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Picula képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahol van egy akaratot, van egy út is. Úgy gondolom, hogy eh, ez lehet eh, a jelszónk jövőre nézve. Az MFF eh, nagyon jelentétlenek tűnik, hogy most 1%-ra vagy 1,7%-ról van szó. Most a legnagyobb válsággal állunk szembe a 30-as évek óta. Mi a kohezis, kohéziós alapot illeti? Ezt arra kell felhasználnunk, hogy enyhítsük a válság hatásait. A kohéziós alapot nem kellene csökkenteni. A költségvetést arra kell használnunk, hogy képesek legyünk a belső erősíteni, le kell küzdenünk a hamis híreket, és tudatában kell lennünk annak is, hogy a világ számos részéről rossz minőségű védőfelszerelés érkezik. Gondolnunk kell a mezőgazdaságban dolgozókra is, a vidéken élőkre, hiszen őket érinti a legsúlyosabban ez a válság. A válság következményeit csökkenteni kell óriási mennyiségű állami pénzzel, viszont ezt átláthatóan és felelősségteljesen kell elköltenünk minden szinten. Végezetül én szeretném támogatni ezt a politikai megállapodást. Ez a megállapodás több mindent is magával foglalhatott volna, de szerintem nagyon fontos ez a megállapodás, hogyha szeretnénk elérni egy megoldást. Elnök, köszönöm szépen Picula úrnak. Kásza képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, közös ellenséggel eh, nézzük szemben, és ez kárt okoz. Európát a válságok alakítják, ilyenkor látjuk azt, hogy mennyire fontos a koordinált határozott fellépés. Én üdvözlöm azt az előlépést, amelyekkel életeket tudunk megmenteni, illetve a megélhetést is. A szociális ö, hátrány sokkal ö, járhat, mint maga a járvány. A SUR programmal sok munkahelyet meg lehetne ö, menteni. Sokkal többet kell még tennünk, sokkal többet kell támogatnunk a kis- és középvállalkozásokat, támogatást kell nekik nyújtani nagyon gyorsan, most és a következő pénzügyi időszakban erősíteni kell az egészségügyi rendszereink kapacitását az MFF, és főként az ESF+, amelyért én a legnagyobb fontos szerepet fog itt betölteni. Azon kell lennünk, hogy a támogatást megkapják folyamatosan, és el kell érnünk azt, hogy az új alap már a jövő évben felállhasson, az Európai Bizottságnak tervet is ki kell dolgozni annak érdekében, hogy elérje a rászorulókat az az összeg. Az állampolgárok ránk várnak, nem szabad őket cserben hagynunk. Köszönöm szépen Kászá képviselőnek, Dupont képviselő asszony következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság azt mondta, hogy az uniónak erősen kell fellépnie, az Európai Bizottság helyesen cselekedett, elfogadtunk egy első csomagot, a tagállamoknak megadtuk a szükséges rugalmasságot. A következő csomagot most fogadjuk el ezen a héten, leépítjük az akadályokat, és plusz segítséget jutunk az egészségügyi rendszereknek. Viszont azt is ki kell mondani, hogy bizonyos tagállamok gyorsabban léptek fel, néhány helyen ez helyes volt, mégis az ahhoz vezetett, hogy bizonyos intézkedések eh, túlságosan nagy feszültséghez vezettek a tagállamok között. Tisztelt biztos úr, egy olyan eh, Unió, amely többet szeretne, ez továbbra is így van, és erre egyre inkább szükség van. A félelem idejét éljük most, ez ijesztő lehet, fájdalmas ez az időszak a vírus miatt, de túlságosan közel állunk ahhoz egymáshoz, hogy ne érezzük szomszédaink, európai szomszédaink fájdalmát. Azt kérjük az állampolgároktól, maradjanak otthon, és ne feledjük azt, hogy az állampolgárok milyen erőfeszítést tesznek, nekünk arra kell törekednünk, hogy enyhítsük a válság hatásait, az EPP hajlandó e, itt valamit tenni, ránk számíthatnak e, abban, hogy válaszokat adunk, többet e, tudunk elérni, és képesek leszünk ebből együtt kilábalni, együtt jobb eredményt tudunk felmutatni. Elnök, köszönöm szépen Dupont kollégának, végezetül pedig az Európai Bizottság nevében Sefcovics biztos fog beszélni. Thank you very much, Mr. President. Uh, when I was here the last time... Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor utoljára itt jártam, akkor fejet hajtottunk mindenki munkája előtt, orvosok, nővérek, bolti dolgozók, a rendőrség, önkéntesek, akik az időseket és a kiszolgáltatottakat segítik. Ma, ahogy Dupont asszony is felhívta erre a figyelmet, köszönetet kell mondanunk az állampolgárainknak, akik hatalmas elkötelezettségről és felelősségről tesznek tanúbizonyságot, azzal, hogy otthon maradnak, hogy tiszteletben tartják az előírásokat, a fizikai távolságtartást, ami nagyon nehéz. Akár ö, otthon maradnak, otthonról dolgoznak, a gyerekeikre vigyáznak. Nyilvánvalóan látszik, hogy Európa fel tud emelkedni ehhez a kihíváshoz. Sok példát hallottunk, hogy az emberek, a tagállamok hogyan segítik egymást, és hogyan fedezzük fel, tanuljuk meg azt, hogy ezt a válságot hogyan tudjuk kezelni, és hogyan készülünk fel a gazdasági hatások enyhítésére, amelyek, amire biztos, hogy sor fog kerülni. Úgyhogy én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, önöknek is, tisztelt európai parlamenti képviselők, az energiájukért, a türelmükért, és azért, hogy kifejezik az állampolgáraik véleményét hogy kiállnak az állampolgáraikért. A Covid-válságot van, aki drámai gyorsítónak nevezi, ami felgyorsítja a jó megjelenítését, megjelenését bennünk. Láttuk a polgárok felelősségvállalását, a hétköznapi emberek hősiességét, hogy működtetni tudjuk a társadalmakat a válság ellenére. Azt is láttuk, hogy a döntéshozatal hogyan gyorsult fel. Egyetértek Muresán úrral, aki azt mondta, hogy tényleg négy hét, néhány hét alatt, négy-öt hét alatt többet tettünk, mint korábban. A válsággazdasági utóhatásaival foglalkoztunk, és többet intéztünk el, mint az elmúlt négy évben. De az az igazság, hogy a Covid-válság, az álhírek, a veszélyes populizmus talaja is lett, a demokrácia, a jogállamiság került veszélybe. És Lambert képviselő utalt erre, én szeretnék mindenkit biztosítani afelől, hogy mi az Európai Bizottságban továbbra is rajta tartjuk a szemünket azon, ami a tagállamokban történik, és Magyarországgal, Lengyelországgal intenzív kapcsolatban vagyunk, elemezzük az elhíreket, a negatív híreket, amelyek terjednek a közösségi hálózatokon. Beszélünk ezekkel az országokkal, hogy ezt állítsák le, minimalizálják, és együttműködésben vagyunk. Nagyon jó kifejezte González Pons úr és Garcia Perez asszony is, hogy Európa jövője, jövőjéről most döntünk, ezt most határozzuk meg, és olyan Európára van szükség, amely más lesz. Patriótább, demokratikusabb és erősebb. Ezért szeretnék mindenkinek köszönetet mondani hogy nagyon világosan megfogalmazták a véleményüket arról, hogy masszív gazdasági befektetésre van szükség. Remélem, hogy ma majd támogatni fogják ezt a csomagot, amely az azonnali segítségnyújtást célozza. De emellett mindannyian tudjuk, hogy masszív befektetésekre van szükség a válságból való kilábaláshoz, hogy megvédjük a munkahelyeket, megvédjük a gazdaságunkat az ellenséges, tisztességtelen fellépéssel szemben. Európa jövőjéhez egy Marshall tervre van szükség. Szolidáris, digitális, fenntartható, zöld, tiszta és ellenállóbb Európára van szükség. Csak így tudjuk a jövőnket alakítani, a közös európai jövőnket alakítani. Előre kell menjünk. Használjuk ki az egységes piacban rejlő lehetőségeket és használjuk ki a digitális, illetve a zöld forradalmak előnyeit. És ennek a válságnak a tanulságait vonjuk le, és építsünk ellenálló képesebb, erősebb Európát. Emlékeznek, a múltban másfajta függőségekkel már kellett foglalkoznunk, és ezekből is levontuk a tanulságokat. Az volt a lényeg, hogy stratégiai módon kell eljárnunk, el kell dönteni, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket Európán belül kell megteremteni, ezért a legfontosabb gyógyszereket és orvosi berendezéseket, eszközöket itt tároljuk Európában. A globális értékláncokra is oda kell figyelni, hogy ne függjünk egyetlen egy országtól, vagy egyetlen egy vállalattól. És el kell dönteni elemzés után, alapos elemzés után, hogy mit kell itt Európában előállítanunk. Ahhoz, hogy amikor arra nagyon szükségünk van, akkor kéznél legyen. Mindannyian elmondták, hogy ambiciózusabb és egységesebb megközelítés kell, közös stratégia, és hogy ehhez kellenek eszközök is, hogyan fogjuk finanszírozni az erőfeszítést erős MFF-fel, és megváltoztatott jellegűnek kell ennek lennie. A frontloadingra van szükség, hogy szinte azonnal felhasználhassuk ezt azokon a területeken, ahol a segítségre már most szükség van. Így tudjuk garantálni azt, hogy a jövőbeni válságokat elkerüljük, és hogy előre felé megyünk, nem visszafelé. Előre az új gazdaság felé. Jó minőségű munkahelyekért küzdjünk, ahogy ezt sokan említették, Botenga és Dölenge képviselők mellett sokan mások is. Tisztelt európai képviselők, én nagyon nyíltan mondom ezt, hogy nagyon is támaszkodni szeretnénk az önök támogatására ehhez, hogy egy ambiciózus, egy modern, egy frontloadingot megvalósító több éves európai költségvetés jöjjön létre, amely modernizálni tudja Európát, segíteni tud a válságból való kilábalásból, hogy ennek a gazdasági utóhatásait enyhíteni tudjuk. Többen önök közül felvetették a védőfelszerelések, a maszkok kérdését. A nap 24 órájában dolgozunk, Lenácsics kollégával, az összes többi biztosan nagyon keményen azon, hogy legyenek eredmények a közös közbeszerzési eljárásoknak hála. Az orvosok, az állampolgárok nem sokára meg tudják majd, megkaphatják azokat a felszereléseket, amikre szükség van a munkájukhoz és örömmel láttuk, hogy nagyon sok vállalat átalakítja a gyártósorát, hogy maszkokat gyártson, vagy készfeltöltlenítőt, vagy voltak akik a lélegeztető berendezéseket kezdték el gyártani, amelyekre a kórházban ennyire nagy szükség van. Én hiszek abban, hogy néhány hónapon belül e, ezzel az összefogással nagyon impresszív eredményeket tudunk majd elérni. Reász asszony felvetette az idősek és a a kérdését. Az én édesanyám, illetve e, anyósom Szlovákiában közéjük tartozik. Az európai e, segítségnyújtási alapot módosítottuk, megnézzük, hogy ez a módosítás elége, illetve mi többet tehetünk még annak érdekében, hogy segítsük a legkiszolgáltatottabbakat. Zárásként pedig engedjék meg, hogy gyorsan reagálja két nagyon fontos kérdésre, kérésre. Az egyiket Gaspari úr említette, ő a vírus nyomkövető alkalmazás témáját vetette fel. Mindenkit szeretnék biztosítani afelől, hogy ez egy európai alkalmazás lesz, és a legjobb szaktudást fogjuk felhasználni hozzá. Ez az app a vírust fogja nyomon követni, nem pedig az embereket, és teljes mértékben tiszteletben fogja tartani a személyi adatok védelmét, önkéntes lesz a felhasználók számára, és anonim. A gyakorlatban pedig úgy működik majd, hogy tájékoztat mindenkit egy szöveges üzenetről, üzenettel arról, hogy esetleg a vírussal kapcsolatba került. Verhofstadt, Spiraki, Leutürű, Siva a kollégák nagyon határozottan szóltak arról, hogy az MFF helyreállítási tervet kell, hogy célozzon, és hogy az Európai Bizottság munkaprogramját is módosítani kell. Ezt szeretnénk benyújtani önöknek mielőbb a hónap vége előtt. Ursula von der Leyen elnök asszony arra is felhívta a figyelmet, hogy nagyon rövid idő alatt több mint 3 milliárd eurót mozgósítottunk a tagállamoktól, illetve az európai költségvetésből. Egyetértek önökkel abban, hogy még többre van szükség. Az önök támogatásával nagyon remélem, hogy jó több éves pénzügyi kereteket fogadunk el. De azt is tudják, hogy rengeteg diplomáciai erőfeszítésbe fog ez kerülni Emiatt nagyon aktívan dolgozunk, az elnökasszony mindenkivel személyesen beszél annak érdekében, hogy az asztalon fekvő javaslat majd elég ambiciózus legyen, de azt minden EU-s tagállam is tudja támogatni, hiszen most erre van szükség. Tanulnunk kell a múltból, hogyha nyomásgyakorlást akarunk végrehajtani, ha azt akarjuk megnézni, hogy milyen politikáknak volt jó hatása. És szerintem Erről a következő javaslatunkban majd eredményeket láthatnak. Szeretnék köszönetet mondani elnök úr mindenkinek a javaslatokért, a felvetett gondolatokért, és köszönöm a támogatást is, amelyről tanúbizonyságot tettek ma, illetve az elmúlt nagyon nehéz hetekben. Én abban hiszek, hogy az önök támogatásával ezt az új Európát fel fogjuk tudni építeni, amely a drámai válság után létrejön. Köszönöm. Köszönöm szépen Sefcsovics biztos úrnak. Michel elnök úr azt kérte, hogy kérjem elnézésüket a nevében, el kellett távoznia hamarabb. A vita ezennel lezárul, 13 óra 30 perckor folytatjuk az ülést, addig is mindenkinek jó étvágyat, hogy otthon egyen, vagy ha itt van, akkor itt az ülést felfüggesztem.